együttműködés és konstruktív munkamódszer holnap tükröződik majd a szavazáskor, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a munkájukért. Elnök, köszönöm Zsadó kolléga, következőként négy percben Dezir kolléga kap szót. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers... Elnök úr,